Señor presidente. Az elnök. Se reanuda la sesión. Akkor folytatjuk az ülést. A tegnapi napirend rend mindegyiknek rendelkezésére áll, hogyha valaki szeretne felszólalni ezzel kapcsolatban, akkor megadom a szót, de hogyha senkinek nincs megjegyzése, akkor rátérünk a következő napirendi pontra. Ez pedig nem más, mint a bizottság